idegen valután devizahitelekkel kapcsolatos kérdésben a bizottság nevében megadom a szót Hubelornak. Mr. President, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen lehetőségem van, hogy megszólalhatok a devizahitelek témakörében. Ez nagyon fontos ügy. Amikor az ember lakáshitelt vesz föl, az valószínűleg élete legnagyobb pénzügyi ügylete. A legtöbb emberre ez igaz. Ezért eh, olyan jelzáló piacra van szükségünk, ahol az embereknek van választási lehetősége, amely virágzó piac, de amelyen az emberek tudják, hogy mit vásárolnak, és tudják, hogy milyen kockázatokat vállalnak. Az egyik olyan termék, amely népszerűvé vált az elmúlt években, a devizahitel termék volt és hosszú éveken keresztül ezek alacsony kamatokat biztosítottak a fogyasztók számára. Az utóbbi tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ezek problémássá válhatnak, amennyiben olyan háztartások veszik fel őket, amelyek nem tudják önmagukat megvédeni a hirtelen árfolyamváltozásoktól. Itt van például a svájci frank. devizahitelek népszerűek voltak ezek Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában de amikor a Svájc Nemzeti Bank úgy döntött, hogy nem köti immár a svájci frankot az euróhoz, de ez ugye tavaly januárban volt, akkor a, ezeknek a hiteleknek a törlesztési költsége e, meredeken megugrott, és a háztartások e, bizony ezt e, a kormányok pedig arra kényszerültek, hogy intézkedéseket hozzanak a nehéz helyzetbe került hitelesek megsegítésére. Hát voltak országok, amelyek már elfogadtak törvényeket ezzel kapcsolatban, mások pedig eh, gondolkoznak ezen. Mit tett a bizottság a jövőre való tekintettel? Léptünk annak érdekében, hogy a devizahitelekkel kapcsolatos kockázatokat jobban kezeljük, oly módon, hogy a fogyasztóvédelmet jobban erősítjük, ezzel a hitelekre vonatkozó irányelv keretein belül. Ez azonban a már meglévő devizahiteleseken nem segít. E tekintetben szorosan együttműködünk azokkal a kormányokkal, amelyek eh, most gondolkoznak azon, hogy hogy lenne legjobb reagálni erre a helyzetre. Nyilván a fogyasztók itt meg kell védenünk, ugyanakkor arra is gondoskodnunk, gondoskodnunk kell, hogy bármely meghozott intézkedés maradéktalanul összeegyeztethető legyen az egységes piac alapelveivel, és ne aránytalanul korlátozzák a tőke szabad mozgását, sem pedig az európai cégek szabadságát, hogy ott folytassanak vállalkozási tevékenységet az EU-n belül, ahol óhajtanak. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen kárt okozhat a befektetői bizalom szempontjából az, hogyha a jogbiztonságot aláásnánk. Horvátország úgy döntött, hogy olyan törvényeket hoz, amelyek lehetővé teszik a hitelesek számára, hogy a svájci frank adósságukat euróban e, euró hitelre váltsák egy olyan e, árfolyamon, amely megelőzi a e, svájci franknak az euróra való leválasztásának az időpontját egy korábbi árfolyamon. Ez az átváltásnak az árfolyam a költségét, amely kb. 1 milliárd eurós összeg, szinte teljes mértékben a bankok vállára helyezi, Eh, azoknak a bankoknak a vállára, amelyek kiadták ezeket a hiteleket, figyelem, annélkül, hogy figyelembe vennék a, a hitelt fölvevő emberek, háztartások helyzetének eh, eh, helyzetét, amely adott esetben kimondottan eltérő lehet egymástól. Azóta felülvizsgáltuk, hogy Horvátország betartotta-e a meglévő, tehát ezek, ezek intézkedések megfelelnek-e az egységes belső piaci alapszabályoknak, és előzetesen beszámolhatok erről. Egyértelmű, hogy a hitelválság elkerülése érdekében hozott intézkedések indokolhatják eh, mind a cégalapítás, mind a tőke szabad mozgásának a bizonyos eh, korlátozását. Azonban, hogyha lehetővé teszik számunkra, hogy átváltsák eh, adósságra a svájci frank adósságokat, de Eh, korábbi árfolyamon, és ennek a költségeit csak a hitelezők vállára helyezzük, ez úgy gondolom, hogy tovább megy, mint amire szükség van a válság megoldására, eh, és tovább megy, mint amire szükség van a eh, adósok megmentésére. Tehát olyan megoldásra van szükség, amely segít a befektetői bizalom fenntartásában és Horvátországban. Az ügyet megvitattuk az ECOFIN tanácson, figyelemmel, szoros figyelemmel kísérjük a horvátországi helyzetet, ugyanígy azokat az országokat is, amelyek jelenleg dolgoznak hasonló jogalkotáson. Minden lehetőséget nyitva tartunk, ideértve a szabálysértési eljárások lehetőségét is. Természetesen szoros kapcsolatban vagyunk a horvát kormányjal, akik arra biztosítanak bennünket, hogy feltétlenül lépni fognak, és igyekeznek olyan kiegyensúlyozottabb megoldást találni, amely méltányosabban osztja meg a megoldás költségeit. Ezt támogatom, de gyors előrelépésre van szükség, másképpen nekünk kell lépnünk megfelelően. Tehát olyan megállapodásra van szükség, olyan megoldásra van szükség, amely megfelelően kiegyensúlyozott, amely összeegyeztető az Európai Uniós joggal, amely megvédi a fogyasztókat, és amely egyúttal megvédi a beruházásokat, a befektetést is, és az egységes belső piacot is. Ezt szerettem volna röviden és előzetesen elmondani valamennyi olyan tagállamnak, ahol ez a téma fontos e pillanatban. Köszönöm szépen, biztos úr. A különböző frakciók felszólalói következnek. Először is a néppárt nevében ott már Karasz. Herr Präsident, Herr Kommissar! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Örülök, hogy Hill biztos úr megválaszolta a kérdésünket Azért tettük fel a kérdést, mert úgy érezzük, hogy a jól előkészített törvényekkel Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Horvátországban néha akár visszamenőleg is helyreállíthatnák a hitelfelvevők bizelmét. A hitelesség, a jogbiztonság, a bizalom jelenleg megrendültek a polgárokban. És a, az utóbbi idők lépései további bizalmatlanságot szültek a jogbiztonság tekintetében, és mindez aláássa az EU és a központi bank iránti bizalmat. Ezek az intézkedések a pénzügyi stabilitásra is negatívan hatottak, a bank kiágazatra, a reálgazdaságra is ráadásul, és fertőző jellegűek, a tagállamok egymásnak osztják a problémát. Európa populistái, és itt komoly összefüggést látok, nem szabad megengedni, hogy jogalkotásunk alappilléreit alássák. A jogállamiság got eleve kell megvédeni, a jogállamiság a közös Európa legfontosabb értéke pillére. Ez egy jog és érték közösség, és ezt mindenképpen meg kell védeni, és nem szabad megengedni, hogy az európai jogra még visszamenőlegesen is bizalmatlanságot gerjeszünk. Biztos úr, néhány kérdésünkre ugye válaszol, de nem teljes körűen. Szeretném tudni, hogy a bizottság mely konkrét tagállamoktól tudja, hogy eh, EU jog szerint jártak el, milyen intézkedéseket eh, helyeznek kilátásba az EU joggal ellentétes intézkedésekkel szemben, például a tőke mozgás szabadságát korlátozó helyi intézkedésekkel szemben. A közös Európában a tőke szabad mozgása a jogállamiság egyik pillére, és ha ezt <clears throat> valaki alássa, akkor az egész pillért ássa alá, és hogyha a kamatokkal manipulálnak. Európa gazdasági ereje is nagyrészt a jogállamiságában keresendő, és a vállalkozás szabadságában. Ezek a rövidtávú populista intézkedések, amelyekkel a hitelfelvevőket próbálták megsegíteni, aláshatják Európa gazdasági hitelességét is a világban. Köszönöm szépen, Karasz úr. Most a SZSD frakció nevében Katarin Szorin Iván asszonynak adok 8 és fél percben szót. Uh, Jó, hát én kevesebbről tudtam, de ha ennyi, akkor legyen. Elnök úr, biztos úr, nyilvánvalóan meg kell védenünk a bankunkat, és az egységes belső piac is fontos. A kiszámíthatóság a beruházók, befektetők számára szintén fontos szempont. De de itt arról beszélünk, hogy két fél egy szerződést köt, kockázatot és előnyöket egyaránt válva, vállalva. A bank kölcsönad az egyénnek egy adott kamaton, bizonyos költségek mellett nyilván a kölcsönfelvőnek is vannak kockázatai. 2008-as kockázatig kell visszamennünk. Itt az európai polgárok 2007-ben 8-ban vettek fel kölcsönöket, amikor 10-12 is volt a e, kölcsönök e, kamata. Nagyon magas volt tehát a jelzálók kölcsön e, felvételének a költsége. Éppen ezért keresték 20-30%-ot tettek le az ingatlanra saját önrészként, és erre adtak hosszú évekre kölcsönöket a bankok. De abban a pillanatban, amikor már nem tudták fizetni a kölcsön törlesztését, akkor nem csak az ingatlanukat veszítették el az érintettek, hanem a még fennmaradó tartozást is. Horvátország, Románia esetében is ez történt és ezt az érintett feleknek kell valahogy megoldani ezt a problémát, ugyanakkor erre nem voltak képesek. Még egyszer mondom, a 2008-as gazdasági válság okozta ezt az esetet. Mi hozta létre a 2008-as gazdasági válságot? Nos, azok a bankok, akik mindenféle garancia nélkül adták ezeket a hiteleket, olyan embereknek is, akik nyilvánvalóan nem tudták volna fizetni, nem tudhatták kifizetni, visszafizetni e, ezeket a kölcsönöket. Mindent kockára tettek ezek a bankok, és láttuk, hogy mi történt. A bankok csődbe mentek volna, de meg alapvetően megmentettük a bankokat, miközben a banki vezetők is szép vastag fizetési borítékokat továbbra is zsebretették, miközben életre szóló adós rabszolgaságba hajtották az embereket, akik elvesztették a lakásukat, de e-, elvették a lakásukat, ugyanakkor még továbbra is tartoztak a banknak. valahogy mindenképpen ezt a helyzetet szabályozni kell, hogy mekkora kockázatot vállaljon ilyen esetben a bank, hiszen részben a bankoknak is fel kell vállalniuk eh, valamennyit a helyzet rendezéséből. Más számokat is eh, eh, mondjunk itt el. Az ezen időszakban kiadott kölcsönök összesen mennyit tesznek ki? Milyen kamaton adták ezeket a kölcsönöket? hogyha az elkobzott ingatlanokat, vagy az emberektől visszavett ingatlanokat kiadnák bérletbe, akkor ebből milyen bevételük származhatna a banknak? Ezek mind olyan szam, szempontok, vagy mennyire tudnák esetleg értékesíteni ezeket a lakásokat. Rengeteg ilyen szempontot figyelembe kell venni a devizahitelek esetében. Romániában például voltak olyan bankok, amelyek a, a hitelt fizetni képtelennek től elvették a lakásukat, és a banki vezetőknek adták át. Igen, erre volt Romániában precedens, ez előfordult. Méghozzá sokszor olyan bankokról van szó, akiket sokszor adófizetők pénzéből mentettek meg. Tehát látjuk, hogy a piac torzulásáról, a gazdaság torzulásáról is beszéltünk ebben az esetben. Nem csak a tőke szabad áramlásáról kell itt beszélni, nem. Arról is, hogy a pénzügyi rendszer felelőssége hogyan alakul, a bankok feleségéről beszélni kell, és hogy a bankoknak milyen körültekintéssel kell kölcsönt nyújtani. Úgy érzem, hogy további garanciákat kell kérniük a hitelfelvevőktől, a, a kölcsönfelvevőktől annak érdekében, hogy valóban ne vállalják túl magukat a kölcsön felvevők. Hogyha a jelzáló kölcsönt valaki nem tudja fizetni, akkor vagy az, az ingatlan veszíts el, de az nem megy, hogy emellett még továbbra is adós marad. Ez, ez így kiszámíthatatlan, ez mindenki számára ez a helyzet. Ugyanakkor mégis úgy érzem, a, nyilvánvaló, hogy a, a jelzálog kölcsön a felvett összegre terjed ki. Sokszor volt tehát, hogy elvesztették az emberek az, a lakásukat, miközben a továbbra is fizetniük kellett a, a kölcsönt. Az, hogy valakinek le kellett tennie 30% előleget, évekig fizette a kölcsön törlesztéseit, aztán utána se lakása, se pénze, és még 10 évig fizessen a banknak, hát tehát évekig kapott a pénzt a bank, és megkapta a lakást, és igazából nem értem, hogy mit veszített volna ezen, hogy lehet az, hogy még mindig adósa maradt a banknak az adott személy. Az nem megy, hogy az egyik fél aránytalanul előnyt húz egy ilyen szerződésből. Köszönöm. Thank you, Köszönöm. Most pedig az ECR frakció nevében Jambaski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kiváló kollégák. Nagyon érdekes ez a vita, kétségtelen, hogy a hiteleket tömegesen vették fel bizonyos tagállamokban. A frank hitelek például nagyon népszerűek voltak Kelet-Európában ahol a bebukott hitelek mintegy 60%-a devizahitel. Ezeket általában fogyasztóknak nyújtották, ehhez képest a e, kormányzati hitelek, céges hitelek, más szektorokban e, kínált hitelek sokkal kisebb e, arányt képviseltek. Vannak Tudjuk, hogy ezek a hitelek azért vonzóak, mert alacsony kamat mellett hosszabb visszafizetési időt biztosítanak. Ez azonban csak rövid távú előny, hosszú távon kockázatosak, mert itt deviza árfolyam kockázatok vannak. Ahogy említettem, Közép- és Kelet-Európában nagyon népszerűek voltak a deviza hitelek, azonban 208, 2008-ban a frank hirtelen megerősödött, és a hitelesek sokkal többet kellett, hogy fizessenek, mint amennyit fölvettek kölcsönként. 2008-ban sok bolgár is devizahitelt vett föl, majdnem rekordszintet ütött meg ez Azonban tavaly ősszel ezeknek a nagy részét átváltották vagy a bolgár valutára, nemzeti valutára, vagy pedig euróra, ami stabilabb feltételeket biztosít. Nos, a polgárok úgy érzik, hogy talán valamennyire jobban megvédi őket az Európai Unió szabályozása, és hogy talán az euró stabilabb, mint a, a svájci frank. Az Európai eh, Bíróság eh, eset joga eh, is arra mutat, hogy a devizahiteles feltételeket át kell értékelni. Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót a GUE NGL frakció nevében Marissa Matias asszonynak 6 percben önél szó. Köszönöm szépen elnök úr, biztos úr. Úgy tűnik, hogy nagyon fontos ügyről beszélünk, azonban ez az probléma, ez egyéb politikai problémáknak csak az egyik vetülete, nagyon sok más területet is érintő kérdés halmazról van szó. A vitának a címe félrevezető, hiszen ha megnézzük a devizahitelek számát, de nem csak a devizai telekét, hanem a tagállami pénzdemben kiadott hitelekét is, akkor van mit vizsgálnunk. Ugye a, nyilván a cél az az lenne, hogy minden kockázatot kiszúrjunk, kiszűrjünk, és ezeket a kockázatokat a fogyasztókra terheljük ki. Nos, a banki tevékenység egyetlen indoka, célja az, hogy nyereséget termeljen a bank, ez azt jelenti, hogy változtatásra van szükség, a bankoknak át kell venniük a kockázatok egy részét vagy teljes egészét, erről kell beszélnünk, amikor bármiféle hitelről beszélünk. De persze ez nem történik meg a legtöbb ö, ö, hitel, lakáshitel szerződésben. Ne felejtsük el, hogy nagyon sok család tragikus körülmények közé került, jelzálog hitelük miatt vagy nem voltak képesek fizetni a részleteket, vagy elvesztették az otthonokat, és ezután is fizetniük kellett mindenféle védelem nélkül. Tehát azt kell mondanom, hogy a pénzügyi szakbizottság felelőssége igen releváns a e tekintetben. Az európai intézmények magatartását tükrözi. Az európai intézményeknek semmi gondja nincs azzal, hogy beavatkozzanak a tagállami pénzügyi rendszerekbe. Ezt meg is tették törvénytelenül, amikor ugye a portugáliai eseményekre utalok, vannak olyan polgárok, akik följelentett vitték a, a törvényen vitték azokat a banki szerződéseket, amelyek nem feleltek meg a méltányosság követelményeinek. Az a monolitikus Európa, amely a költségvetéseket ráterheli a tagállamokra, és meghatározza, hogy ki kap közbeszerzési megbízásokat. Ez az Európa mindig a polgárok ellen fordul, és nem védi meg azokat a polgárokat, akik szenvednek a pénzügyi ágazat túlkapásai miatt. E, e, azaz az Európai Intézmények hitelképessége biztos úr e, a súlyosan sérült az utóbbi időszakban. Ezt a terhet nem lehet figyelmen kívül hagyni, a polgárok szenvednek, és nem lehet eh, további apologetikát folytatni a pénzügyi ágazat megmentése érdekében. Tegyen ígéretet, hogy ezt abba adja. Nem igaz, hogy a fogyasztókat védenénk, eh, olyan védenék önök, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek ténylegesen megvédik a, a, a polgárokat, nem csak eh, a belső piacot és a pénzügyi cégeket. Köszönöm szépen, asszonyom.

předsedající eh, ta debata je mimořádně. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a vita. Nagy kár, hogy egy csütörtök délutánon kell erről a fontos témáról beszélnünk. Biztos úr, nagyon nagy odafigyeléssel hallgattam azt, amit el akart mondani, és örülök, hogy az Európai Bizottság fontosnak tekinti, hogy, hogy egyeztessen azokkal az egyes tagállami kormányokkal, akik eh, jogalkotási tervezetekkel állnak elő a helyzet megoldására. Örülök, hogy eh, önök is megoldást keresnek azoknak az embereknek a megmentésére, akik nehéz társadalmi helyzetben vannak, azonban egyúttal olyan megoldást is keresnek, amely nem károsítja az egységes belső eh, piacot Európában, és amely nem visszamentleges hatással érvényesül majd, így az európai integrációs elveit nem sérti. Egyfelől együtt érzek azokkal az emberekkel, akik devizahitelt vettek föl, és most nehéz gazdasági helyzetben vannak másrészt, pénzügyi helyzetben másrészt. Ez nem vezethet oda, hogy olyan törvényeket fogadjunk el, amelyek egyes egyben az európai elvekkel mennek szembe. Örülök, hogy biztos úr erre odafigyel, és ennek alapján egyeztelt a nemzeti kormányokkal, hogy rövid legyek, ha bizonyos tagállamok segíteni szeretnének azon polgáraiknak, akik kockázatot vállaltak, és egy kényelmesnek látszó szerződést kötöttek meg, amely végül kiderült, hogy nem annyira kényelmes számukra, akkor léphetnek, ezt azonban nem lehet sem a pénzügyi szektor kárára, sem egy másik csoport kárára megtenni. Hogyha más hitelesek kárára segítjük meg a hiteleseket, akkor ők kihez forduljanak. Ne felejtsük el, hogyha egy adott eladósodott réteget segítünk, az mindig másoknak a kárára megy. Én a cseh köztársaságot képviselem, és amikor Kelet-Európában, hiszen végül is Kelet-Európáról beszélünk többnyire, amikor ezek a devizahitelek, főleg francia, főleg svájci ö, ö, frankban adósodtak az emberek, akkor én a kormány tagjaként ö, jeleztem, hogy nem kellene belemenni ebbe a csapdába, erős banki ágazatunk van Csehországban, vagy lehet kis ország vagyunk, nagyon kis ország, de nincsenek olyan problémáink, mint a szomszédainknak vannak, mert elkerültük ezt a csapdát. Másrészt fölmerül az a kérdés is, hogy a kelet-európai kormányok hogyan járultak hozzá ez a problémához, mennyire tájékoztatták a polgáraikat, hogy lehet, hogy vonzó egy, egy ilyen devizahiteles megállapodás egy bankkal, de bizony ez jelentős kockázattal jár. Ne legyünk már populisták, ha kérhetném, Beszéljünk a tagállami kormányokkal, keressünk olyan megoldásokat, amelyek az egységes belső piacot nem károsítják számomra. Európa elsődleges értéke a szabad belső piac. Dziękuję bardzo panie pośle, także za respektowanie limitu czasowego. E, a teraz... Köszönöm szépen, hogy be, betartotta a felszólalás idejét is. E, Sean Kellynek adok szót. Sajnálom, sajnálom. Én is követek el hibákat, mondja az elnök. Következő felszólalunk az úr. 8 percet kap. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, amikor a valuták elosztását nézem a hitelek tekintetében, és mindenhol a kereskedelem beruházás érdekeit szolgálja minden szabály. A kereskedelmi kapcsolatokban a nemzeti valutákért valamit szeretnénk kapni. Itt az USA dollár, a yen, az angol font, a svájci frank, az orosz rubel, ezek többnyire a tipikus valutái a hitelezésnek, és 2016. januárjától az Európai Központi Bank most már E, eurózóna szerte euróban is lehet hitelt, vagy hát euróban kell hitelt fölvenni, esetleg még e, másképp pénz nem lehetséges. Attól függően, hogy melyik országban él egy háztartás, azonban nemzeti szabályok ezt befolyásolhatják, módosíthatják, ez van Bulgáriában is, vagy Lengyelországban is. Magyarországon és a Csehköztársaságban a háztartási hiteleket ma már külföldi valutában nem lehet fölvenni. Cipruson, Írországban, Luxemburgban azonban ezek többségét ilyen ö, valutában veszik föl. Ausztriában a svájci frank, Lengyelországban, Görögországban ö, a hitelek fele ilyen. A pénzügyi stabilitás és a növekedés, ami minket itt érdekel, összefügg a helyi növekedés azzal, hogy melyik valutában veszik fel a hiteleket. Ez a svájci frankban felvet és gondot okozó hitel tömeg, amely előzetes szerződéseken alapult, a szerződő feleket kötött árfolyam hoz kötötte, de nem minden külföldi valutában felvett hitel érvényesek ilyen szabályok. Ezt kéne egységesebbé tenni, hogy a hitelfelvevők sokkal jobban tudják, hogy mi várja őket, és ne lehessenek megvezethetők még a kisbetűs részekkel sem. A külföldi valutában felvett hiteleknek van egy alapvető kockázata, a volatilitása a valutáknak. Amióta a bolgár leva és a dán korona az euróhoz van kötve, akkor ha egy bolgár hitelfelvevő egyik nem veszi fel a valutát, akkor alacsonyan tarthatja a kamatait, és ezzel a bevételét kíméli. De ha egy ukrán vagy egy orosz állampolgár akar mondjuk USA dollárban vagy euróban hitelt fölvenni, akkor ott teljesen más volt a helyzet, legalábbis néhány évvel ezelőtt még, mert a hrivnya, a rubel árfolyam aránya nagyon sok változáson ment át. Tehát mindig van kockázat a külföldi valutákban való hitelfelvételben, és látjuk azt is, hogy Görögországban is ez még intézményi problémákat is okozott. De általában a közös valuta erre is jobb. A külföldi valutákkal szemben a közös valutának ugye stabil átváltási aránya van, és kiszámíthatóbb. Néhány hónappal ezelőtt már tettünk fel a bizottságnak egy eh, ezzel a témával kapcsolatos kérdést, illetve azt, hogy retrospektíven hogy ítélik meg a helyzetet. Ez egyes eurozónán kívüli tagállamokat eh, komolyan érint. Sokan vesznek például autót külföldi eh, valutában denominált hitelből, több százezer háztartás teszi ki magát így a hirtelen változó árfolyam kockázatának. És sokan vannak, akik nemzetközi valutákban veszik föl a hitelt a lakásépítéshez. Ezért a nemzeti pénzügyi stabilitás érdekében kellene egy közös szabályozás. Ez a retrospektív konverzió nem piaci árakon történik, és ez nyilván vitatható, mert az EU alapvető elveivel van összeütközésben a szabad vállalkozás, szabad tőkáromlás elveivel, és alása valóban a belső piacba vetett hit, hitelt, bizalmat. Az Európai Bíróság nemrégiben határozatot hozott arról, hogy az EU joganyag nem fedi le a bizonyos külföldi valutákban felvetett hitelek kérdését. Ez baj, mert legalább azt kéne tudni a hitelfelvevőknek, hogy az EU-nak mi az álláspontja a kompatibilitásról, és hogy lesz-e még ilyen visszamenőleges korrekció, akár pozitív vagy negatív irányban. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a már elfogadott nemzetközi és európai jogat sem érvényesítjük mindig kellőképpen. A bíróság határozata azt is kibanta, hogy az EU jogalkotását érdemes lenne kiterjeszteni ezekre a problémákra is. Köszönöm. Paldies. Paldies, Köszönjük szépen. Most pedig következik a következő hozzászólónk Stanislav Polcsak úr, három percet kap, parancsoljon, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon sajnálom azt, hogy egy ilyen fontos témáról csütörtök délután beszélünk. Ugyanakkor a biztos úr szavait nagy megelégedéssel hallgattam, mert ebből kiderült, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi ezt a kérdést. Ennek örülök. Mégis, mégis úgy érzem, hogy bizony sok még a tennivaló. Ez a probléma a Csehországot annyira nem érinti érzékenyen, de jó néhány közép-európai országot súlyosan megrázta a devizahitel válság. Nagyon sokan vettek fel deviza alapú hitelt ezekben az országban, és bizony ezeknek az aránya jelentősen meghaladta a helyi valutában jegyzett kölcsönök vagy jelzálókitelek arányát. Miért? Hát azért, mert magasak voltak a kamatok. Nyilván az árfolyamok ingadoztak, és bár nem változtak a kamatok, mégis hirtelen a havi törlesztő részletek jóval lejelentősen megugródtak az elejéhez képest. Arról nem is beszélve, hogy a bankok visszamenőleges feltételeket is szabtak, amikor például átváltják ezeket a devizahiteleket mondjuk forintra, vagy más helyi valutára. Ezzel alássák az egyik ala, legalapvetőbb uniós alap elvet, ez pedig a tőkeszabad áramlása, ami a jogállamisághoz juttat el bennünket a másik, a jogi alapelv. Persze én értem azt, hogy egyes tagállamok szeretnének minél hamarabb megoldást találni erre a társadalmilag égető problémára, ugyanakkor a visszamenőleges hatályú döntéseket mindig csak elítélni tudjuk. A megelőzésre kellene inkább előz, helyezni a hangsúlyt, a tájékoztatásra, a felvilágosításra a hitelfevők körében, drasztikus lépésekkel nem lehet az európai integrációt aláesni, illetve a beruházók vagy befektetők bizalmát persze. Tudom, hogy nagyon sok probléma létezik. Például a szerződések ben foglaltakat az apró betűvel visszajöttek a bankok. Például Magyarországon nagyon sajátosan változtattak a kamatokon. Azt, ha jól tudom, akkor az Európai Bíróság is megsemmisítette, semmisé nyilvánította ezeket a banki döntéseket, amelyek tényleg csak a bank előnyét, javát szolgálták. Fontos, hogy erről beszélünk, tehát ugyanakkor az alapvető értekeket nem szabad hagyni. Köszönjük szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló most már tényleg son Kelly, három percet kap kollega parancsoljon. Köszönöm szépen. Örülök, hogy erről a témáról beszélhetek frakcióm nevében nagyon fontos ügy ez, különösen az, amikor eh, a pénzügyi válság óta a legalacsonyabb szintén vannak a kamatok, nagyon sok ír azt látja, hogy jelentősen megugrottak az EU-s szinthez képest az ingatlan hitelek eh, kamatai, eh, és akár 4%-nál többet is fizethetnek miközben az EU-s átlag 2%. Ezzel kapcsolatban Mário Draghi-nak is írtunk ír a kollégáimmal kapcsolatban, reméljük, hogy pozitív választ fogunk kapni. A mai vita egy további aggályad is eltönt, eltölt, illetve emlékezett egy másik aggályra. Nagyon sok ír számára egy devizahitel nagyon vonzó ötletnek tűnhet, rengeteget megtakaríthatnak ezzel rövid távon. Ez azonban szerencsejáték, amelyet hosszú távú perspektívából kell vizsgálnunk. A megtakarítások miatt fölmerülhet, hogy hosszú távon sokkal, de sokkal többet kell fizetniük. Ezért úgy gondolom, hogy maximalizálni kellene azt az információ mennyiséget, amelyet a bankoknak kötelezően meg kell adniuk az érdeklődő ö, ö, hitelesek számára és ezt az összes tagállamban e, így kellene előírnunk, máskülönben a gazdaság kevésbé lesz stabil, hiszen ha e, e, e, ilyen esetben a háztartások e, nagyon kimannak téve az árfolyam e, ingadozásnak, e, így tulajdonképpen a nagy volumenű devizahitel állomány dinamikusabb piaci kigazításokhoz vezet, és a hiteltervesztés súlyosabb problémává válik, ez bank, banki válsághoz épp úgy vezet, mint eladósodáshoz. Az Egyesült Királyság szavazói a Brexit népszavazás előtt át kell, hogy gondolják, hogy az első Királyság bankjai kénytelenek lesznek maguk is deviza hitelezéssel foglalkozni, és ez további bizonytalanságokat vezet be a piacon. Ezért örömmel látom, hogy a bizottság a felelőtlen hitelezés témájával foglalkozik, hiszen az egész Európás sújtja ez a helyzet, és hazámat is sújtotta a válság előtt Gratulálok, hogy ezzel foglalkoznak, örülök ehhez, elismerésre méltó lépés ez. Folytassák ezt a munkát, fölhívom a tagállamokat arra, hogy a jelzálog hitelekre vonatkozó irányában lefektetett rendelkezéseket valósítsák meg a tagállamokban, vegyék észre a farkasbőrbe bújt bárányt anyáj közelében. Elnök, köszönöm szépen!